Az első, miután a frakciókkal egyeztetett az elnök, szeretném a következő napirendi pontot felcserélni. A libiai helyzetről szóló kérdést elvileg csütörtökön kéne tárgyalnunk, de szerda délutánra kerül ez és az ENSZ emberi jogi tanácsáról szóló pont, amelyet elvileg szerda délutánra terveztünk, ezt csütörtökön délelőtt fogjuk megvitatni. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Nem, akkor elfogadom.